szavazási kérelem, ezért ezt ezennel elfogadnak tekintem. Következő jelentés, Ivo Belet jelentése a piaci stabilizációs tartalékról. Most négy percre megadom Belet úrnak ebben a tárgyban a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony és tisztelt biztos. Azt hiszem, hogy ma mindenki a görög válság Görögországra veti tekintetét, és a görög válsággal foglalkozik. A klímaváltozás azonban sajnos nem tud várni, nem lehet ezt most hirtelen zárójelbe tenni. Dolgozni kell ezen a témán, nem lehet most hirtelen a gázkibocsátást leállítani. Dolgoznunk kell a piaci stabilizációs eszközön, ez egy nagyon fontos lépés a reformban, az ETS reformjában. Ez az ETS rendszer a gazdasági válság miatt majdnem teljesen kudarcba fulladt. Új ösztönzőket kell biztosítani, az energia ható, hatékonyságba és az alacsonyabb kibocsátásba kell irányítani minden erőfészítésünket. A 40%-os széndiokszid kibocsátás csökkentés 2020-ra el kell érnünk. A hitelességünk és a tárgyalási erőnk Párizsban az ezévi konferencián ennek köszönhető, és ezek emiatt az első lépés miatt erősödik. Ez a reform, amelyet szeretnénk bevezetni, ez azt jelenti, hogy ambiciózus klíma politikát folytathatunk, amely a munkahelyteremtéssel és a növekedéssel, gazdasági növekedéssel kéz a kézben megy. Nagyon fontos beruházásokra van azonban ehhez szükség. Nagyon sok európai cégnek a versenyképességét erősítenie kell, és olyan versenytársakkal kell szembenézniük, amelyeknek nem kell kibocsátás egységet vásárolniuk. Úgyhogy a kibocsátás áthelyezés valódi veszély. Biztosítanunk kell azt, hogy ha azt akarjuk, hogy növekedés legyen, akkor a nemzetközi versenyt figyelembe kell venni. Fontos új kezdeményezésekben állapodtunk meg, ezen kereten belül olyan kezdeményezésekben, amelyek elengedhetetlenek. Három döntésre hadd ha, koncentráljak. Először is az ingyenes kibocsátási egységek az erőművek számára, aztán a modernizáció, két milliárd eurós alapot hozunk létre további beruházásokra ezekben a tagállamokban, harmadszor a szolidaritási mechanizmus jön létre, amely meghatározza azt, hogy hogyan kell a beruházásokat végrehajtani mínusz 9%-os jövedelemmel rendelkező országok esetében. Kedves kollégák, hogyha minden a tervek szerint halad, akkor az Európai Bizottság jövő héten Kányet biztos vezetésével egy új javaslatot nyújt be, és ez a garanciákat dolgoz ki a kibocsátás áthelyezés megszüntetésére vagy megakadályozására. Egy jó kiegyensúlyozott javaslatot dolg, igyekszünk kidolgozni. Köszönöm Kányete úrnak és DJ-jének, illetve a tisztviselőknek az együttműködést, a lett elnökségnek, illetve mindenkinek, aki segített. Nagyon szakmai, professzionális munkát végeztek. A kollégák köszönök, de, de, de, de Brandi, de Hrót, Eichhardt, Évi eh, képviselők és eh, csapatuk munkatársaik, Lavia, eh, az Envi elnöke, Tajani úr kiváló munkát végeztek. Az ő segítségük nélkül nem lettünk volna képesek ezt a jelentést benyújtani. Köszönöm szépen, most megadom a szót klíma fellépését felelős biztosnak Gálnyete úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon fontos témáról van szó, és ez a piaci stabilitási tartalék, ez egy elengedhetetlen téma. Az Európai Parlament tehát dolgozott ezen a témán. Egy nagyon fontos rendszert dolgoztunk ki, eh, a kibocsátás csökkentése a klímapolitikában eh, mérföldkő. Nagyon fontos téma. Eh, azonban az elmúlt években nagyon nagy volt a többlet, kibocsátási egység többlet a piacon, és ezzel nem sikerült a kibocsátást csökkenteni emiatt. Úgyhogy valami olyan intézkedést kell hozni, amivel rugalmasabbá tesszük a rendszert, és megbirkózhatunk ezzel a problémával. Azt reméljük, hogy ezzel az új intézkedéssel növeljük a bizalmat ebbe a, ebben a rendszerben, és az árak növekednek az elkövetkezendő években, és működni fog a rendszer. A piac stabilitációs tartalék nagyon fontos téma, nagyon fontos ez ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a kibocsátásokat. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a munkájáért, főleg beletúrnak, és a tárgyaló csapatának, Tajani úrnak és az árnyék jelentéstevőknek a különböző frakciókban. És azt hiszem, hogy mindenki nagyon fontos munkát végzett, most pedig hadd mondjam el, hogy melyek a legfontosabb buktatók, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a rendszer működjön valóban. 2019-re akarjuk bevezetni, akarják egyesek bevezetni ezt a rendszert, és azok a kibocsátási egységek, amelyek túlterhelik a piacot, ebbe a tartalékba kerülnének, és ez lehetővé tenné nekünk, hogy a 2016-ban visszavont egységek ne kerüljenek 2020-ra vissza a piacra. És ezáltal a stabilizációs tartalék valóban stabilitást hozna létre a piacon. Azt gondoljuk, hogy ez az irányelv valóban visszatükrözi a kompromisszumos javaslatokban ezt a célkitűzést. Ez az 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységről van szó, ezt alacsony szénkibocsátású technológiákba kell beruházni. Mindez nagyon fontos szerepet játszik, és Európában az ipar tehermentesíti. Ezek nagyon fontos elemei a jelentésnek, és a felülvizsgálat, az ETS felülvizsgálatában mind ezt figyelembe vesszük. Ez a piaci stabilitás szempontjából elengedhetetlen szerepet játszik, erősíti az ETS-t a jövőben. Ez valóban egy fontos mérföldkő, és ezáltal a ETS 2020-2030-as felülvizsgálatát megkönnyíti. Tavaly azt ígértem a parlament a klíma e, témában 2020-ig egy javaslatot fogok benyújtani, minél hamarabb, e, amint megegyezünk a témában a, a, a stabilizációs tartalékban. Én azt tervezem, hogy az elért konzenzus alapján júliusban leteszem az asztalra ezt a javaslatot tavaly októberben nagyon fontos előrelépésre került sor. Igyekszünk egy Európai Energiauniót létrehozni, hogy a klímaváltozás ellen fellépjünk, ez nagyon fontos célkitűzése ennek a szakbizottságnak. Köszönöm szépen, Tájáni képviselő az ITRE bizottságot. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Beletúrnak a kiváló jelentést. És azt, hogy összehozta ezt a megállapodást, hogy megegyeztünk. Köszönöm a biztosnak is a kooperatív hozzáállást. Ezzel a végső megegyezéssel kiváló egyensúlyt teremtettünk a környezeti szempontok és az iparpolitikai szempontok között. Fontos intézkedéseket fogalmaztunk meg, amelyek garantálhatják, hogy a többletköltségeket a cégek elkerülhetik, és a carbon leakage, a, a szén áthelyezés is kisebb lesz az iparpolitika és környezetpolitika közötti kiváló kompromisszumot kötöttük meg, két szempontból különösen. A jövő szempontjából az a feladat, hogy a, az engedmények, kiérbezásos engedélyek száma között és a hosszú távú célok között az hangot találjunk, illetve az energiaintenzív ágazatokat megvédjük a relokalizációtól. Harmonizált megközelítésre van szükség európai szinten, mert a jelenlegi szabályozás piacromboló hatású és vállalkozás ellenes. Reméljük, hogy a bizottság figyelembe veszi ezeket a szempontokat majd az ETS rendszer reformjánál. A Ugye 2030-ig a 40%-os szélt el kell érnünk, de más céljaink is vannak. Garantálnunk kell például, hogy a GDP 20%-át már olyan ipar ö, adja, amely nem klímaváltozás generáló hatású. Köszönöm szépen a szót! Elnök asszony és Ivo Beletnek és Levia és más kollégáknak az Ipari Bizottságban, Antoni Tájainak, hogy együttműködtek. A néppárt ezt a szöveget holnap nyilván megszavazza, jó javaslatnak tartjuk. Hidegárd biztos javaslata alapján készült, és Kányéte úr ezt még tovább javította. A javaslat ambiciózus, ambíciózusabb az eredeti bizottsági javaslatnál. Ezt mindenkinek mondom, mert sokan ezzel sem elégedettek. Két évvel hamarabb kezdjük a folyamatot, mint eredetileg terveztük, és a, az igazolási rendszer, illetve a backloading és a tartalék viszonya tisztázódott, és amit nem sikerült szétosztani, az pedig ugyancsak tartalékba kerül. Ez is egy ambíciózus megközelítés, környezeti szempontok alapján működik. Másfelől azonban, és ezt is támogatjuk, pontosítottuk a szabályokat, hogy ne legyen ö, szén áthelyezés, nem akarjuk, hogy az iparunk el, elvándoroljon, hanem inkább a legkorszerűbb innovációval, technológiával meg tudjon felelni minden európai cég a saját legszigorúbb elvárásainak. A parlamentünk tehát segít az iparnak, hogy ezt meg teljesíteni legyen képes, tehát kinyújtjuk a kezünket felé, az ipar felé, ugyanakkor ambíciózusak maradnak a céljaink. A bizottság jövő héten kiadja javaslatát, amelynek talán a címe is ez lesz, hogy ambíciózus klímaváltozás elleni harc az ipar felkarolása mellett. Köszönöm szépen. Gróte úrnak a két percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves Ivo. Köszönöm az együttműködéseteket. A parlament itt végre felelősen jár el a e fontos téma kapcsán mert az emissziókereskedelem, a kibocsátás kereskedelem és az, annak a stabilitását biztosító tartalék jelentősen ö, növeli annak a hatékonyságát, és ellenállóbbá teszi az egész rendszert a konjunkturális változásokkal szemben. A korábbi rendszerben konstrukciós hibák voltak, amelyeket úgy tűnik, hogy most sikerült kiküszöbölni, és ez a piaci stabilitás biztosító tartalék lesz ez a puffer, amely ezt lehetővé teszik. Össz, örülök annak, hogy az 1,5 millió tanúsítványt tartalékba helyezünk. Ez észszerű, realisztikus eljárás. Egy tonna, minden egyes tonna széndiokszid mellett kelljen felmutatni, hogy beruházás és innováció történik, végre beruházás generáló hatású lesz a szabály. És ráadásul pozitív jelet küld ki a világba, a Párizsi konferencia kapcsán ez most különösen fontos, hogy okos iparpolitikával egyfelől, ahogy Tajani úr írt le az előbb, is lehet a környezetet védeni, a két dolog nem zárja ki egymást. Nagyon örülök, hogy sikerült ez a kompromisszum, lehet, hogy ismétlem magam, de nagyon örülök annak, hogy felelősen léptünk és megalkottuk ezt. A frakciónk nem ért egyet a kezdeti dátummal, kijelölt dátummal, de ezen nem veszünk össze. A holnapi szavazás során támogatni fogjuk ezt a szöveget, amelyre büszkék lehetünk, hogy a klíma klímaváltozás ellen is tettünk valamit, és az iparért is tettünk valamit. Gratulálunk Kárnyéte biztosnak a javaslathoz, reméljük, hogy még a nyári szünet előtt történik tovább lépés. Igen, aztán megkérdeztem, hogy melyik évben, mondta, hogy 2015 nyarán. Köszönjük szépen a felszólalást. Kérem, próbálják betartani a felszólalási időt. Duncan úr kap két percet. Elnök asszony, köszönöm. A kibocsátás kereskedelmi rendszer eh, valaha az EU zászlós hajója volt, csak nem volt szél a tengereken. És Belet úr most eh, átirányított minket egy új vizekre irányított minket, hogy egy diszfunkcionális rendszert hogyan lehet menet közben megreformálni. Nem volt könnyű a folyamat, nagyon sok ellenállásba ütközött, még itt a parlamenten belül is, a frakciókon belül is. A 2019-es dátum már nincs reálisabb, mert a ki nem osztott uh, emisszió uh, engedélyeket érdemes tartalékba tenni, enélkül nem is működhet a dolog és persze újra felmerülnek majd a nehéz kérdések később is, mert csak akkor van értelme egy ilyen rendszernek, hogyha funkcionális, működik, eredményeket hoz. Vannak a világban összehasonlítható rendszerek, de ha ezt nem jól csináljuk, és ezzel több terhet lökünk az ipar nyakába, mint szükséges, akkor visszaüthet. A szén áthelyezés ösztönzőit és korlátozóit nagyon érzékenyen kell finom hangolni. Nem szeretném, hogyha újabb ipar vándorolna el Európából. De ezzel együtt úgy gondolom, hogy jó helyen vagyunk itt Európában, mert régóta és jó irányba gondolkodunk ezen a problémán, és javult talán a rendszer, várom a holnapi szavazást, én is támogatom a szöveg elfogadását, de ne felejtsük el, hogy ez csak az első lépés, sokkal messzebbre kell mennünk, hogyha azt akarjuk, hogy ennek is hatása legyen. Köszönöm szépen, Feréje úr, a szó percre. Elnök úr, kollégáim, Köszönöm szépen Belet úrnak, Lavia úrnak és Gerbrandi úraknak a kiváló munkát, amit a dokumentumon végeztek a kibocsátási egységekkel kapcsolatos legfontosabb feladat volt ez a klímavédelem szempontjából. Nagyon fontos, hogy ezt a momentumot most kihasználjuk a gazdasági válság miatt túlságosan sok kibocsátási egység maradt a piacon. Ez nem járult hozzá a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, nem ösztönözte a környezetvédelemre mm, koncentráló technológiák kidolgozását. Ezt az egyensúlyt most vissza kell állítanunk. Stabil, e, tervezhető piac kell, hogy kialakuljon, ami támogatja a fenntartható zöld technológiákat. A 2020 után felállható, felállítandó innovációs alap is ezt fogja majd szorgalmazni. Meg vagyok elégedve, azzal, hogy a piaci stabilizációs tartalék most koma, kom, korábban fog létrejönni, hiszen 20, 2021 volt a javaslat, most pedig 2019-ről van szó, ezért a Föld biztos nagyon hálás lesz nekünk, hiszen itt stabilizálódik majd ez a piac, és ez a 900 millió késleltetett, illetve át, csoportosított kibocsátás, kibocsátási egység majd később megint a piacra kerülhet, és ez a konkurencia számára is jelzést ad arról, hogy komolyan vesszük az éghajlatvédelmet. Biztos úr, nagyon fontos, hogy egy globális klímavédelmi megállapodás is létrejöjjön évvégén Párizsban, ezért ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Európai Unió ezen a téren vezető szerepet tudjon vállalni. Örülök neki, hogy biztos úr ennyire lelkesen dolgozik ezen az ügyem. Elnök asszony, egy, egy kékkártyás kérdést elfogad Ferreira kollégától? Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Faria úrtól kérdezném, hogy valóban úgy gondolja-e, hogy az a piac a klímavédelem legfontosabb eszköze. A, ö, én úgy gondolom, hogy semmit nem ért el egyelőre ez az intézkedés, és mm, a kifejezett célokat, kitöltözött célokat még so, messze nem értük el. Mikor, mikor fogjuk elérni ezeket a célokat? Mennyibe kerül ennek, ezeknek a mechanizmusoknak a bevezetése? Elnök asszony, sajnos meg kell szakítanom önt. Csak 30 másodperce volt. Köszönöm a kérdést. A szélsőben mindig ebben a hangnemben nyilatkozik az eszközről. Igenis, véleményem szerint nagyon fontos hozzájárulást jelent ez a klímaváltozás elleni harcban hiszen tudjuk úgy alkalmazni, hogy az üvegház hatású gázok kibocsátása valóban csökkenjen. Köszönöm szépen. E, Különen szönyé most a szó egy percre. Elnök asszony, tisztelt kollégáim, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és kollégáimnak is a munkáját. Kicsit vegyes érzelmekkel küzdködök most itt, hiszen olyan helyzetben vagyunk, amikor a gazdaság ö, határozatlansága az kibocsátási egységek hatalmas túltermelését eredményezte, tehát nem működött az ETS megfelelőképpen. Most tehát meg kell reformálnunk. Lehet, hogy a jelenlegi javaslat nem a megfelelő megoldás, de mindenképpen egy lehetséges előre mutató lépést jelent, ezért kész vagyok arra, hogy a javaslatra, a javaslatot megszavazzam. Reálisan nézem a dolgokat, talán még optimistának is nevezhetném magam inkább szeretnék javítani azon, ami már megvan, mint hogy egy csomó időt töltsek azzal, hogy valami egészen újat alakítsak ki. Frakciónkban nagyon sokan vannak, akik nem hiszik el, hogy az ETS rendszert meg fogja menteni ez a javaslat. Remélem, hogy a vita nem ér még ezzel véget. Sikerünk megoldásokat találni. Eckhout. Eckhart úr a szó, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani Ivo Beletnek, kiváló munkát végzett. Mindannyian tudjuk, mennyire nehéz kompromisszumra jutni az ETS-szel kapcsolatban. Ez a plenárison és mindenhol nehézségbe ütközik, és a végén nem tudunk kompromisszumra jutni. De most sikerült mégis. És azt hiszem, hogy ezért mindenképpen dicséret illeti Ivo Beletet. Mi zöldek támogatni tudjuk ezt a kompromisszumot, és ez emellett fogunk szavazni, mert szerintem, szerintünk ez javítja a jelenlegi helyzetet. A munka azonban csak most kezdődik. Mindannyian tudjuk, hogy itt van ez a stabilizációs mechanizmus, de a legfontosabb téma még mindig az, hogy kibocsátási egység többlet van, hatalmas többlet a piacon. Mi lesz hosszú távon az ETS-szel? Az Európai Bizottságtól ezt várjuk, hogy ezt a témát lehetőleg jövő héten már kezdje kezelni. Tudjuk, hogy az ets kapcsolatban mindig egy kicsit tovább tartanak a dolgok, mint eredetileg gondoltuk, de reméljük jövő héten már erre kitérnek. Egy kérdés Kányerte biztoshoz. Olyan híreket olvasunk, melyek szerint ön, ön már az egyik javaslatot, egyik nagy sikeres javaslatot már módosítani kívánják. Tehát a ki nem osztott kibocsátási egységek azonnal a tartalékba kerülnének. Most azonban úgy látszik, hogy 250 milliót ezekből a tartalék, ebből az kibocsátási egységből, már a belépésre szeretnék átirányítani, és ezzel csökkentik az ambíciót. Már jövő héten elvileg elkezdik, elkezdenek ezen dolgozni, remélem, hogy hamarosan elkezdődik a munka, valóban tartalékba kerülnek ezek a kibocsátási egységek. Köszönöm szépen, Evi asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a második kísérlet arra, hogy egy nem működő eh, rendszert eh, korrigáljunk. Az ETS rendszerről van szó, ez egy olyan rendszer, amely eh, abból indul ki, hogy ilyen piaci eszközökkel lehet klímapolitikát folytatni. A valóság megmutatta, hogy ez a rendszer nem működik, mert az a cégeket, vállalkozásokat nem ösztönözte arra, hogy új technológiákba ruházzanak be, és emellett még káros mellékhatása is voltak, mint például a spekuláció, amelyre sor kerül a piacon, és emellett még csalások is sor kerülnek. Csalásokra is sor kerül adó, csalásra például ma már 5 milliárd eurót tesznek ki ezek a káros gyakorlatok. Az számvevőszék egy jelentést szeretne készíteni az ETS területén az illegális tevékenységről. Aztán ide tartoznak még az emberi jogok is. Olyan projekteket folytatnak, lehoz, folytatnak amelyek nem er- erkölcsi sztendereknek nem felelnek meg, amelyek az emberek érdekeivel szembe mennek. Ez egy teljesen korrupt rendszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Donnánó képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Az Európai eh, Unió szerette volna megmutatni elkötelezettségét, hogy tiszteletben tartja a kiotói eh, jegyzőkönyvet. Egy olyan piacot hoz létre, amely a kibocsátási egységekből indul, indul ki, és ez a mechanizmus lehetővé tenni a kibocsátási egységek árának folyamatos növekedését, és ezzel a gazdaság átalakulna. Azonban a valóság szembe ment a tervekkel. Megint csak arra került sor, hogy az árak összeomlottak. A piaci stabilizációs tartalék tulajdonképpen csak a piac működés képtelenségét próbálja enyhíteni. A, mi a kibocsátási egységek kereskedelmét illeti, az Európai Unió már nagy erőfeszítéseket tett ennek rendbehozására. A fejlődő országok még mindig egyre jobban szennyeznek, és most már lassan az északi országok szintjét érik el. A kiotói rendszer kudarcba fulladt, az iparunk és a versenyképességünk megérzik ezt. Ez a technokraták összebarkácsolt javaslata. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy látom, hogy kék kártya van. Elfogad egy kék kártyát a úrtól. A képviselőasszony elfogadja a kék kártyát? Igen, igen. Elnézést, nem hallottuk, akkor tessék a 30 másodpercet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdésem képviselőtársamhoz. Nem látja-e úgy, hogy eh, amit az ETS-el el akarunk kérni, ez az, hogy, hogy működjön a rendszer. Tudjuk, hogy nem volt hatékony, tudjuk, hogy eh, nem sikerült az elsőre, de megpróbáljuk másodszorra is. Hogyha megnézzük, a francia ipart és a svéd acélipart. El, el kell mondanom, hogy a svéd az tisztább, hatékonyabb és, ver, és versenyképesebb. Az ETS-szel e, e, és ezzel az MSR rendszerrel e, megpróbáljuk ezt elérni. Nem gondolja e hogy ebből önök is profitálnának? Tessék, megadom a szót a válaszra. Igen, köszönöm szépen. Hogyan lehet egy olyan rendszert védeni, ahol Kína és az Egyesült Államok a legnagyobb szennyezők, és ezeknek az érdekei szemben mennek az mieinkkel. Minket ez hátrányba helyez, és ezért nagyon fontos, hogy gazdasági szempontból hatékonyak leszünk, legyünk, és környezetvédelmi szempontból pedig realisták. Köszönöm szépen, most pedig egy percre megadom a szót Balcó képviselő

Köszönöm szépen, Levia úr, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném mondani önnek is, és Beletúrnak is, valamint a politikai frakciós, frakciók minden képviselőinek, akik hozzájárultak ez a munkához, és a lett elnökségnek is, hogy a lehető legjobb megállapodást értük el ebben a tárgyban, ami a, ezen a ponton elérhető. Nagyon sokan bírálják az etésrendszert, tudjuk is, hogy nem kötelező, tudtuk végig, hogy felül kell vizsgálni. Hát ez most pont egy felülvizsgálata a kibocsátás kereskedelmi rendszernek. A piaci stabilizációs tartalék biztosítani fogja, hogy a széndiokszid értéke olyan szintre áll be, amely valóban ösztönzi majd a kibocsátások csökkentését és a tiszta technológiákat. Ezért nevezzük piaci stabilitási, stabilizációs tartaléknak, és reméljük, hogy minden frakció egyetértemben. Az is biztos, hogy biztos úr elkötelezettséget vállalt, mutatott és kötelezettséget vállalt ebben az ügyben. Biztosítani kéne azt is, hogy még a COP21 előtt ezt nyilvánosságra is hozzuk, és gondoskodjunk arról, hogy mi vagyunk a klímaváltozás elleni harc vezetői, és megmutatjuk az ipar támogatására irányuló igyekezetünket is. Köszönöm, Griffin asszony, a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EU kibocsátás kereskedelmi rendszer az Európai Unió klímaváltozás elleni politikájának sarokköve, a kibocsátások csökkentésének legfontosabb eszköze, de a jelenlegi rendszer nem egészen tökéletes, sőt kudarcos, és ezért az ágazatok nem, azok ágazatokat nem ösztönzi a csökkentésre. Nagyon fontos, hogy az ETS most olyan mechanizmussá változtassuk, amely a tiszta mechanizmusok, a tiszta mechan technológiák kifejlesztését, a megújuló energiákat ösztönzi, elő jelezhetővé teszi és megbízhatóbbé teszi a rendszert, amely a klímát is támogatja, de az ipar számára is nagyobb stabilitást ígér. Úgy gondolom, hogy a piaci stabilizációs tartalék megfelelő eh, eszköz a piaci stabilitás megvalósítására. A szocialisták célja az, hogy ezt minél előbb bevezetésre kerüljön, hogy ha a, eh, kibocsátási egységeket túl, túlzott mértékben piacon lévő egységeket a tartalékba helyezzük, akkor az LTS rendszer sokkal rugalmasabb, stabilabb lesz, és megint képes lesz majd arra, hogy elérjük segítségével a célkitűzéseinket. Egy kiegyensúlyozott rendszerre van szükségünk, ami biztosítja azt, hogy átállhatunk egy fenntartható zöld gazdaságra Európában, és a világ többi országainak is példát tudjunk mutatni. Tartozunk ezzel polgárainknak, az iparnak és a jövő generációinak egyaránt. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Uvjedovszki képviselőtől elfogad egy kékkártyás kérdést? Igen. Tessék, 30 másodperce van. Ja nie zgadzam się z tą argumentacją, iż musimy e, dążyć. Nem értek egyet azzal a, az érveléssel, amelyet az előbb hallottunk, nem értem, hogy miért kell minél magasabbra srófolni a kibocsátások értékét. Vannak olyan országok, amelyek széniparra épültek föl. Hogyha ezt jelenti ki képviselőasszony, akkor hogy tudja kompenzálni majd a hagyományosan széniparra foglalkozó országokat? Hol van itt a szolidaritás? Válasz én Anglia észak-nyugati részéről származom, ott is nagyon fontos a szénfeldolgozó ipar, és a technológiákkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a modernizáción keresztül az LTS e és a stabilizációs tartalékon keresztül támogatjuk a változást, és a többi tagállam stabilitását is, biztosítván azt, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely a klímaváltozás ellen is közte ugyanakkor az ipar, ipart, ezt az ágazatot is megvédi. Elnök, köszönöm szépen, Visnyevszka asszonyi a szó egy percre. Koleżanki kollégi. Köszönöm szépen, kedves biztos úr, kedves Elnök asszony, kedves kollégák, én ellenzem azt, hogy a piaci stabilizációs tartalékot bevezessük. Ezt a tartalékot rossz alappon hoztuk létre, és az önök feltételezése negatívan fog hatni olyan országokra, mint például Lengyelország. Ezt az egész rendszert, ezt az egész eljárást egységesen kellene, egyhangulag kellene létrehozni, nem többségi eh, döntése. A kibocsátás Lengyelországban csak egy kicsit magasabb, mint az eh, átlag. A régi tagállamok Belgium, Luxemburg, sokkal magasabb kibocsátási értékkel rendelkeznek. Ennek a tartaléknak a bevezetése a lengyel fogyasztókat rosszabb helyzetbe hozza, hátrányos helyzetbe hozza. Ezért gondolom, hogy ez a javaslat nem arányos, és túlságosan magas költségeket ró a fogyasztókra. A költségek szabályozása túlságosan művi. A

Madam, you have the same time to... Tessék, ugyanúgy fél perce van a válaszadásra. Köszönöm szépen. ami a szerződések, szerződést illeti, a szerződés rendelkezéseit illeti, minden tagállamnak joga van eldönteni azt, hogy a saját energia mixét hogy állítja össze. Ön önnek azt javaslom, hogy gondoljon a lengyel energiaipar specifikus helyzetére, illetve a kitermelőiparra. A javasolt intézkedések a régi és az új tagállamok közötti távolságot csak növelik. Féderlei képviselői a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném kifejezésre juttatni Annek Jandi köszönetét, aki nem tudott itt lenni, és szeretnénk köszönetet mondani együtt Ivo Beletnek. Kiváló kompromisszumot tudott kidolgozni. Mi az áll, de szeretünk volna ennél messzebb menni, és az ITRE bizottságban láthatták, hogy nem egyszerű összetartani a különböző érdekeket, frakciókat, úgyhogy ez nagy kihívás és nagy eredmény. Látjuk, hogy még mindig elég erős az ipar Európában, és ezek az iparágak már megtették azokat az reformokat, amelyekre szükség van. Kína jobb Eh, jobban működik az acélipar tekintetében, illetve az Egyesült Államok. Eh, Kányet biztos eh, az ETS felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentumot be fogják nyújtani. Modern kom- és versenyképes ipara van szükség Európában, és ezt igyekezzünk elérni ezzel. Köszönöm szépen, Konecsná képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm a jelentést szerzőinek, mert nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok neki. Strukturális változásokat fog ez generálni a rendszerben, hogy a túlzottan sok 2009 óta felgyűlt kibocsátási egység felhasználása észszerűbb legyen. De azért ne felejtsük el, hogy minden azért volt szükség, mert kudarcot vallott az elő, előző rendszer. És csak akkor lesz emisszió csökkentés a rendszer eredményeképpen, hogyha hosszú távon tervezzük azt meg, és kellő jogi beágyazottsága van a gazdaságban. És amíg carbon leakage, vagyis szén áttolás más országokba létezik, és nem egyezünk meg az USA-val, Kínával, Dél-Amerikával jogilag kötelező érvényű módon, ez csak szélmalon harc marad. Az emisszió kereskedelemnek kötelező alapokon kell működni. Erikson úr, egy percben. Köszönöm szépen. Én is sokszor kétségbe vontam, és sajnos ö, igazam volt az előző emissziókereskedelmi rendszer hatékonyságát. Túl sokáig hagytuk rosszul működni az előző rendszert. Most örülök annak, hogy ezt végre beláttuk és felülvizsgáljuk. Árnyék előadóként közelről követtem a folyamatot, sikerült kompromisszumokat kötnünk, és előreléptünk. Ez a mostani bizottság által megfogalmazott tervezet egy kicsit gyenge volt szerintünk, de meg tudtunk egyezni abban, hogy hogyan lehet egy kicsit izmot rakni a csontvázra. És még mindig az az érzésem, hogy nem elég ambíciózus ez a szöveg, Remélem, hogy további lépések követik majd. Kármilyete biztos úrnak ezt a lelkére kötném, hogy legyen rajta ezen. Köszönjük szépen! Kékkártyás kérdés? De ön már szólt. Nem adhatom meg így ennek a kékkártyás kérdés jogát, megérti, remélem. Elnök asszony, az előadó támogatja a bizottság javaslatát a piaci stabilitási tartalékra vonatkozóan, hogy a piaci fluktuációkat kicsit ki lehessen egyenlíteni, és stabilitást és hosszú távúságot hozzunk a rendszerbe. De mindez az érvelés nem állja meg a helyét. Az emissziókereskedelmi rendszer maga az oka az iparunk elvándorlásának, és sokkal több kárt okozott, mint hasznot hajtott. Az energia hatékony és alacsony színkibocsátású technológiák fejlesztésére sem hatott ösztönzően. Az ETS, az emissziókereskedelmi rendszer befulladt. Márpedig ez egy piaci mechanizmus kellett volna, hogy legyen, amelynek folyamatosan az lett volna a feladat, hogy kövesse a piaci viszonyokat. Csak hogy a piacoknak saját autonóm szabályaik vannak, ez pedig egy tervgazdálkodáshoz hasonló merev rendszer, tehát az európai gazdaságot új versenyképességi ösztözőkkel kell helyreállítani, nem ilyen merev rendszerekkel. A kék kártyák tekintetében csak azoknak adok lehetőséget kékkártyás kérdést föltenni, akik maguk még nem szólaltak föl. Görling asszony ön is fog még hivatalból beszélni, úgyhogy fogadja el, hogy most kékkártyás kérdésre nem adok lehetőséget. Stüger úrnak adok viszont szót, ő most először szólal meg ma. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EU hibát hibára halmoz, a görög válságot, a migrációs problémát, is magunkra vonzottuk mágnesként, és itt van ez az emissziókereskedelem, amely soha nem működött és nem is fog. A kínai légitársaságok és távol-keleti légitársaságok tesznek rá messziről, és ezzel csak az EU magának nehezíti meg a helyzetét, automatikusan átadjuk a piaci terepet harmadik országbeli országoknak. A törökök EU támogatással a világ legnagyobb repülőterét építik, és majd úgy fogják működtetni azt, hogy tudomást sem vesznek az európai emissziókereskedelemről. És aki itt az európai szakbizottságokban emellett emeli fel a hangját, az enyhén szólva, hát hogy mondjam, hülyeséget beszél. Köszönjük szépen! Frunzulica az úr szeretne kékkártyás kérdést intézni önhöz, elfogadja? Stüger úr, elfogadja? 30 másodpercben kérjük a kérdést föltenni. Köszönöm, elnök asszony. Stuger úr azt mondja, hogy a, a, a rendszer stabilitását strukturális hibák okozták. Stuger úr, és nem gondolja akkor, hogy ez a market piac stabilizáló tartalék pont ennek elnébe foghatni, és jó dolog? Elnök asszony, én csak azt állítottam, hogy ezek az ötletszerű dolgok mind az előző, mind a mostani rendszer csak destabilizálják az európai gazdaságot. Amikor az EU bármibe belenyúl, az abból katasztrófa lesz, és csak rosszabbá teszi. Legyünk ennek tudatában. Grosztet asszony kap most másfél percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Ivo Beletnek a megállapodáshoz mindazokkal, akik más véleményeket képviseltek, de ugyanazt akarják a piac stabilitását, az a új technológiákba, a alacsony színkibocsátású technológiákba való befektetést és a versenyképesség megteremtését. Ez a tartalék, ahogy itt megfogalmazódik, az ágazat sok félelmére most választad, a szénáthelyezés kérdését is jól kezeli, és csak arra kell figyelni, biztos úr, hogy amikor az irányelvet felülírjuk, és jövő héten erre önök javaslatot fognak tenni, akkor a végrehajtásra is odafigyeljünk. Egyes vállalkozások már most is nagyon sokat befektettek abba, hogy széndiokszidmentes vagy lassan szénkioszkosátosú technológiákat alkalmazzanak ha ezeket már megtették, akkor ne hozzuk őket még nehezebb helyzetbe, ambícióinknak és saját ambíciójuknak is megfeleltek, fel kell őket karolni. A néppárt innovációs alappal való összekötést jó ötletnek tartja, és azt szeretnék, hogy 50 milli, millió eurós alapja jön létre, mert ugye még nagyon kicsi, de azt a cél szolgálhatná, hogy a jövő technológiájának egy pénzsírát ad. Köszönöm szépen. Dália asszonyé a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját, akik kidolgozták a jelentést kisfiú édesanyjaként én szeretném, hogyha a fiam tiszta környezetben nő, nőne fel, és hogyha jó minőségű munkát végezhetne. Ez kell, hogy az ETS rendszer célja legyen. Tíz évvel ezelőtt ezt a rendszert pontosan azért állítottuk össze, mert ezt tartottuk a klímaváltozás elleni harc egyik legfontosabb eszközének, de úgy tűnik, hogy egyelőre a kívánt eredményt nem hozza meg a szén kibocsátás csökkentését sem ért el, és azt sem tudta elérni, hogy az ár jelzések segítségével ösztönzőt adjon a tiszta, tiszta technológiák és a csökkentés irányába annak érdekében, hogy hatékonyabban működjön, most minél előbb meg kell teremteni a piaci stabilizációs tartalékot, 2019-nél tovább semmiképpen nem várhatunk. A piaci stabilizációs tartalék megelőzi majd az árváltozást, stabilitást eredményez, és nagyon jó jelzést ad afelé, hogy valóban érdemes befektetni a tiszta technológiákba. Az LTS e így majd megint közvetlenül is hatást tud gyakorolni a klímaváltozásra. Egy olyan költséghatékony rendszerre van szükségünk, amely megfelelőképpen tudja csökkenteni a kibocsátást. Elnök, köszönöm szépen, Görling asszonyi a szó. Köszönöm. Az LTS e természetesen politikai eszközökként nem tökéletes, de mégis kulcsfontosságú. Érdekes, hogy azok, akik ma bírálják az LTS-t, e azok más nem tesznek. Kritizálják az LTS-t, e de semmiféle konstruktív ötlettel nem élnek arra nézve, hogy hogy tudnánk a széndiokszid kibocsátást csökkenteni. Akkor ez ugye azt jelenti, hogy nem is érdekli őket az üveghatású, üvegházhatású gázok kibocsátása, nem gondolják, hogy ez probléma. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ezek, ezek a vélemények még mindig eh, léteznek, ugyanis a tudomány legújabb állása szerint ez, ezek a vélemények teljes mértékben elavultak már. A kibocsátás áthelyezésről szeretnék beszélni. Az ipar versenyképességét meg kell őriznünk, e, de az nem marad meg a klímaváltozás elleni harc e, nélkül. Sajnálatos, hogy ma ezzel ellen, szembe menő véleményeket hallunk. Timmermans úr tegnap azt mondta, hogy az európai ipar jövője az intelligens, tiszta technológiában van, de ennek érdekében nyereségesnek kell lenniük ezeknek a technológiáknak, mert csak így lehet, jöhet létre a változás. Köszönöm szépen, következő Ernst asszony. Egy percre. Köszönöm szépen egyet tudunk érni abban, hogy ez egy hogy, hogy vagy tele van a pohár, vagy félig üres. Minden esetre minél, az, az jó, hogy minél korábban a bizottság javaslatához képest két évvel előbb indul meg ez a rendszer. Az a fontos, hogy rugalmas legyen, előrelépésnek tekinthetjük, és a késleltetett ütemezés, illetve az, hogy stabilizációs tartalékba tesszük a kibocsátási egységeket, az jó, csak az a kérdés, hogy ami a stabilitási tartalékban van, az utána, azzal utána mit te, történik. Ezzel kapcsolatban nem nagyon konzekvensek még a javaslatok, ezzel, erről majd később tudunk beszélni. Minden esetre nagyon fontos, hogy az árak olyan irányba változanak most meg, hogy valóban kezdjen hatni ez a rendszer, hogy az általunk kitűzött klímaváltozás elleni harcban használatos célokat meg tudjuk valósítani. Úri egy percre. Elnök asszony, Európa a versenyképesség válsága, válsága elé néz, mégpedig a nagyon magas energiaárak miatt. Látjuk, hogy az erőművek bezárnak, munkahelyek elvesznek, és offshore, illetve Európán kívüli cégek jötnek, jönnek létre, oda helyezik át a termelést, és mégis elnök hogy most itt ebben a házban egy olyan politikáról beszélünk, amely pontosan arra megy ki, hogy az energiát megdrágítsa. Mi arról kell, hogy kellene, hogy beszéljünk, hogy az energiának az árát hogy hogy tudjuk csökkenteni. Úgy tűnik, hogy egyszerűen a saját halálos ítéletünket írjuk ezzel alá gazdasági szempontból. Bármi olyan piaci mechanizmus, amely egy előre megje, meg, megtervezett árral operál, és aztán intervenciót vet be annak elérésére, akkor ez nem igazi piaci mechanizmus, hanem egy bürokratikus, drága, ö, problémát okozó intézkedés széndiokszid adónak elveszhető. Ezért én úgy gondolom, hogy ha ezt akarjuk, akkor nevezük széndiokszid adónak. Köszönöm. B. Júré a szó egy percre. Just check, please. Yes. Madame la Présidente, Elnök asszony, kedves kollégák, teljesen világos mindenki számára, hogy az ETS rendszer nem működik. De ahelyett, hogy ezt megszüntetnék, a Schulz úrnak annyira kedves technokraták inkább egy piaci stabilitási tartalékot hoznak létre. Ez a derogáció, amely a piac saját autoregulációjára építene, ez nem megfelelő. Egy új közvetett adót hozunk ezzel létre, és ezzel az európai vállalkozások sokkal károsabb, hátrányosabb helyzetben lesznek, mint a versenytársaik. Ez a rendszer, ez csak azoknak kedvez, akik spekulálnak a, a kibocsátási egységekkel. És ebből, és így a kibocsátást, a légszennyezést is árunak tekintik. Úgy tűnik eh, számomra, eh, hogy a nagypályás csalók eh, profitálnak ebből a leginkább, mint az Avi Benezra vagy Cyril Astruk. Az gondolom, hogy a, eddig a Front National volt az, és a szövetségesei, amelyek a tajáni jelentést meg, megbuktatták, most a Nemzetek és a Szabadságok Európájára számíthatnak ebben. Köszönöm szépen. Zsip képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már régóta beszélünk a kibocsátás csökkentéséről. Bizonyos, e, bizonyos előrelépéseket elértünk, de jól működik-e a rendszer? Igen, tehát igaz, hogy bizonyos célokat már elértünk, de azt is tudjuk, hogy az árak, a kibocsátási egység árak is csökkentek. A válsággal kell szembenéznünk, és nagyon sok tehát reformra van szükség. A, én kezdetektől fogva elleneztem a piaci stabilizációs tartalék késleltetését. Azt tudtuk, hogy 2020-ban be akarjuk ezt vezetni. Már ősszel az Európai Tanács, a Klíma Tanács elfogadta ezt. Mindannyian tudtuk, hogy 21-ben ez megkezdődik, a piaci stabilitációs tartalék. Szeretnék utalni arra is, hogy nem helyes a 2019-es és a 2020-as évben backloadinggal eh, bevezetünk bizonyos eh, intézkedéseket. Nincs ugyanis jogbiztonság akkor. Ez eh, egy minta a tagállamok számára. Nem fog létrejönni a kibocsátás áthelyezés. Lehet, hogy a termelés nem az Európai Unióban valósul meg, hanem másutt, Európán kívül. A Párizsi konferencián szeretnénk egyes dolgokat elérni, de nem tudjuk, hogy mi lesz ez. Köszönöm szépen. Garcia Perez azt, hogy nem látom, úgyhogy rádom, megadom a szót egy percre Tosanovszki képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az Edler jövőjéről már régóta vitatkozunk az Európai Parlamentben. Én szkeptikus vagyok. Nem gondolom, hogy az LTS rendszer további reformja a rendszert hosszú távon stabilizálja. A probléma abban áll, hogy egy művi piacot hoztunk létre. Én azt gondolom, hogy ezek a szabályok hosszú távon nem fenntarthatók. Egyébként pedig kritikus vagyok azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyek hosszú távon veszélyesek lehetnek a vállalkozások számára. Egyetértek a jelentéstevővel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság alapvető vitat kell, hogy folytasson az ingyenes kvóta kiosztással kapcsolatban. Emellett az ETS rendszer lényegéről is vitát kell folytatni. A vita és az étre szavazás is azt mutatja, hogy sokkal mélyebbre ható változásokra, reformokra van szükség az ETS rendszerben. Köszönöm, Kánc képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az Európai Unió egy kereskedelmi blokk. És eh, jelen pillanatban globális verseny helyzetben van. Az Egyesült Államok az egyik versenytársa. Az egyik előfeltétele az USA politikájának az árak csökkentése. Míg a mi energiapolitikánkban a cél az, hogy minél alacsonyabb legyen a széndiokszid kibocsátás. Sajnos a kibocsátás csökkentéssel az árakat, az energiaforrások árait növeljük. Ez megnehezíti az ipar helyzetét, nehezebb versenyezni az Egyesült Államokkal. Tehát nincsen kétség afelől, és a tudomány is bebizonyította, hogy az emberiség számára nagyon fontos a széndiokszid kibocsátás csökkentése a klímaváltozás elleni harcban, de nekünk politikusoknak Nekünk felelősnek kell lennünk. A versenyképesség is fontos eh, kérdés, és eh, azáltal, hogy a eh, kibocsátást csökkentjük, az energia árakat nem szabad olyan magassá tenni, hogy ne legyen képes a piac verseny versenyezni a versenytársaival. Nem szabad megengedni azt, hogy megálljon, leálljon az export és növekedjen az import. Köszönöm szépen, Palucsi képviselő egy perc. signora Köszönöm szépen, elnök asszony. A hosszú gazdasági válság az emissziókereskedelmi rendszert is válságba sodorta és meggyengítette. A széndiokszid kibocsítás ára, a széndiokszid ára túl alacsony volt, és nem volt így ösztönző már új innovációk öszt, meg, megtételére, és ez a piaci tartalék eszköz, ezt próbálja 50 millió kvótának megfelelő mennyiségben mobilizálni. Ez a helyes út, mert nem játsszuk így egymás ellen az ipari és a környezetvédelmi célokat. A piaci stabilitási tartalék azonban önmagában nem oldja meg a problémát. Meg kell radikálisan reformálni az egész emissziókereskedelmi rendszert. Biztos úr azt ígérte, hogy még a pár, még Párizs előtt, a Párizsi konferencia előtt ez megtörténik. Következő felszólalom, köszönöm szépen a szót. Sarbasszonyt halljuk. Minden előadónak, szerzőnek köszönöm a jelentést. Ez egy jó megállapodás, amely valamennyi tagállamot képes lehet meggyőzni, a gazdaságnak, az iparnak sem árt, sőt, infrastruktúra fejlesztést ösztönöz. Romániában ennek különös jelentősége van, és nálunk a széndiokszid, a magas széndiokszid árnak súlyos következménye lenne, nehéz állami támogatással kiegyenlíteni ezt, illetve a kártérítési igényeket kifizetni. Ezért iparunk közvetlenül érdekelt és érintett. Kérem a bizottságot, hogy az emissziókereskedelmi rendszer reformja során közép-kelet-európai tagállamok sajátos helyzetét, egyébként pedig támogatjuk a 2020-as célokat. Köszönjük. Most a spontán felszólalások következnek, mondja az elnök. Öt ember kap szót, elsőként Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos dokumentum, és Ivo Pellett nagy dicséretet érdemel érte. Nagyon kiegyensúlyozott értelmes megoldással állt elő, Úgyhogy július 15-i javaslatát a bizottságnak villámgyorsan tovább fejlesztjük. 40%-kal kell 2030-ig csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, de GDP célok is vannak, és ezek egymással viszont összeegyeztethetetlenek. A technológia persze fejlődik, és a kitolt 2019-es kezdési év talán reális. Én a saját bizottságomban a, a klímaváltozás felelőse vagyok, és úgy gondolom, hogy jó kártyákkal megyünk a párizsi tárgyalási körbe az idei év végén. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kollégák, mint a COP 21-es téma előadója, köszönöm Kárnyéte biztosnak, a javaslatot, és gratulálok ehhez a stabilitási tartalékhoz, mert ezáltal a kvóták, túlzott mennyiségű kvótákat visszafogjuk, és valódi áruk lesz majd. Ez nagyon jó előkészítési lépés a Párizsi konferenciához, és ahhoz, hogy persze egy új rendszer felállítsunk majd, amely valóban valódi széndiokszid piacot teremt majd, és arányba hozza a üvegházhatású gázok kibocsátását, kárát és az árát. Hitelesség, nemzetközi hitelességünk forog kockán, ezt a témát nem szabad rosszul vinni, de reméljük, hogy a COP21 kapcsán, a Párizsi konferencián már sikerről számolhatunk be. Máriász kollégának adok egy percet mondja az elnök, köszönöm szépen. A jogalkotási javaslat a kibocsátás kereskedelemre vonatkozóan a emissziókereskedelem teljes reformját írja elő, Két millió felhasználatlan ö, egységünk van 2020 és 30 között. Úgy kell megreformálni a rendszert, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása egyértelműen csökkenjen. Ez a tartalék szerintem nem lesz eléggé hatékony magában, ha emellett nem ö, finanszírozzuk meg, nem fektetünk be többet és jobban az alternatív energia hordozókba. Csak ez a párhuzamos fellépés garantálhat sikert. Jakab úrnak adok egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném támogatni a bizottsági javaslatot. Ez egy jó irányba tett lépés a piacot mindenképpen stabilizálni kell. Az elvi ellentmondás az, hogy miközben nő a gazdaság, kevesebb kibocsátást akarunk, de meg lehet ezt a problémát oldani intenzív kutatással, innovációval, és látjuk, hogy erre volt már példa az utóbbi időben is. De interén biztos urat, hogy ne maradjunk le az innovációs hullámról. A dekarbonizációs innovációknak szerintem még mindig nem adunk kellő ösztönzőt, és Lengyelországot pedig kivételként kell kezelni, ez nyilván erre nem ad egyelőre választ ez a tervezet. Köszönöm szépen, Ferejra képviselője a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képvis, biztos úr kérdés, kérdések merülnek fel, amelyeket a, a piacok, széndiokszid piac védői nem tudnak megválaszolni. Ugye megkérdezzük, hogy egyáltalán eléri a célját ez a rendszer, nem éri el. Ma megkérdezzük azt is, hogy vannak-e alternatívái, nem nagyon vannak, de minden esetre az ETS rendszer nem elég hatékony a nagy kibocsátók nagyon sok pénzt keresnehetnek ezzel, de ugyanakkor nagyon sok csalás, milliárd eurónyi mértékű csalás is történhet, és ezért a mostani kísérlet sem fogja megreformálni a rendszert, hanem csak megerősíteni majd. Sokkal szigorúbb jogszabályokat kellene a klímaváltozás elleni harc területén felállítani. Elnök, köszönöm szépen, Arias biztos úrnak adom most meg a szót. Arias Kányéte biztos úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a vitát, amely megmutatta, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot értünk el. Most előre kell nézni az úgynevezett szélesebb kontextusban, és meg kell nézni, hogy az LTS e mit tud elérni. Most lapoznunk kell, és arra kell koncentrálnunk, hogy az Európai Unió ETS rendszerét 2020 után hogy tudjuk tovább menni. Tavaly az ETS-sel kapcsolatos elgondolásokat a, már, a piaci stabilizációs tartalékról szóló jogszabályba ígértem beledolgozni, és ezt most meg is tettem. Az Európai Unió, az Európai Tanács majd jövő héten szavaz erről, és nagyon fontos része lesz az Energiaunió elérésének, illetve az előrenéző energiapolitika megteremtésének. Ezt ez már pedig a Juncker Bizottság legfontosabb prioritása. Az európai vezetés vezetés már 2014-ben kimondta, hogy erre szükség van. Az ingyenes kiasztások megmaradnak, de a javaslat egy egy olyan rész is tartalmaz, amely az alacsonyabb jövedelmű országokat támogatja, és az átláthatóságot szorgalmazza. Az alacsony szén kibocsátású innovációk ügyét fogjuk továbbra is ösztönözni és támogatni, és a jövőbeni kihívások ellenére azért úgy gondolom, hogy nagyon konstruktív vitát tudtunk tartani, és remélem, hogy ezt a pozitív együttműködést folytatni tudjuk majd a piaci stabilizációs tartalék ügyében. Biztos vagyok benne, hogy ez a mostani tartalék a klíma számára, az európai ipar versenyképessége számára és a politika számára, polgárok számára egyaránt csak előnyel jár. Elnök, köszönöm szépen, most Belet úrnak, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Tisztelt kollégáim, azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a javaslat, amiről holnap szavazni fogunk, nem tökéletes. Nem is tud tökéletes lenni. Eh, gyakorlatilag a legjobb, a jó ellensége, azt szokták mondani, ez valóban így is van. Az innovációs alap és más vonások, természetesen van egy sor olyan vonás, amely, amely eh, jobb lehetne, de a kompromisszum megszületett, és megérdemli a képviselők támogatását, mivel a klímaváltozás elleni harc nagyon fontos lépéseként kell értékelnünk. Görling asszony mondta, hogy az, aki bírálja ezt a kompromisszumot, persze azt megteheti, de senki nem állt elő egyetlen egy alkalmazható alternatívával sem. Márpedig az alternatíva javaslata nélküli ö, kritizálás nem konstruktív. Én úgy gondolom, Lengyelország és más tagállamok időnként elfelejtik, hogy nagyon fontos kivételek és nagyon fontos intézkedések is részét képezik ennek a javaslatnak, mégpedig azért, hogy az alacsonyabb, annak érdekében, hogy az alacsonyabb jövedelmi országokat támogassák, többek között azokat az országokat, ahol a szén alapú ipar igen hangsúlyos ahogy biztos úr is az éppen, éppen előbb említette, a szolidaritás fontos, és ezzel kapcsolatban lesz majd egy nagy jelentőségű alap is július 15-én születik már majd a következő nyilatkozat az ETS reformjáról, és csak azt kérek, azt kérem mindenkitől, hogy ne legyenek túl defenzívek kollégáim, legyünk inkább ambíciózusabbak, és ö, ö, az energiaintenzív ágazatok számára ö, olyan hely, helyzetet teremtsünk, hogy ne tolódjon el a tevékenység a kibocsátását helyezés felé. hogyha nem, tudja, nem tudják megfelelni a követelményeknek, akkor segíteni kell nekünk. És azt mondanám az ágazatnak, hogy ne aggódjon, mert segíteni fogunk abban, hogy, hogy be tudják tartani a szabályokat. Elnök, köszönöm szépen ezzel a vitát le is zárom, a szavazásra holnap kerül sor. A következő napirendi pontunk pedig a Fernandes jelentés a 2016-os költségvetésről, illetve a trialógussal